Még akkor is, hogyha ez az ön első hozzászólása, be kell, hogy tartsa az egy percet, senki nem kaphat többet egy percnél. Simon kolléga következik. Europe needs to focus, uh... Európának sokkal inkább a saját erőforrásra kell uh, koncentrálnia, ugyanis uh, mi ebben vagyunk jók, Európában ebbe vagyunk jók, főként az én választókörömben, a West Midlanden, a Jaguar Land Rover, Instant Food, ilyen cégek vannak ott, és a világ minden részére exportálnak, és több ezer munkahelyet teremtenek, de sokkal jobban képzett, sokkal több jobban képzett szakemberre van szükségük, jobb szakértelemmel kell rendelkeznünk, és ezért az európai szemeszter és a fiatalok garanciája és az oktatásra helyezi a hangsúlyt, a fiataljainknak fenntartható minőségi munkahelyekre van szükségük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Simon képviselő. Kucmiuk képviselője a szó. A kollégi Kuzmiuk. Kuzmiuk képviselő. Herr Kollege Kuzmuk is nicht. Kuzmuk képviselő nem nincs a teremben, úgyhogy Starbati képviselője a szó. Starbati képviselő szintén nincs itt, úgyhogy Jurek képviselő kap szót. panie przewodniczący! bardzo często gyakran hazánkban kifejezzük aggájainkat azért, mert hogy nincs elég aktivitás a parlamenti, az Európai Parlamentben, még a választásokon is panaszkodunk a részvételi arány miatt. A múlt héten Brüsszelbe érkezett három olyan személy, akik kiemelkedő román csekék, segos, lengyel személyek, akik gyalog érkeztek el Brüsszelbe, Írországban indultak, Monte Cassinon keresztül, majd Lengyelországon keresztül jutottak el az Európai Parlamentbe, a békét hirdetve, és azért, mert szeretek volna meggyőződni arról, hogy mi történik azokkal, akiket például az ukrán konfliktus érintett. Szeretném, hogy olyan személyek, mint Benedikt, Szent Benedek is hasonló helyzetbe kerüljenek. Mada je danas potpuno jasno da u našem mandatu ovdje nećemo imati novih... Köszönöm szépen. Egyetemű az, hogy a mandátumunk során nem lesznek új kollégák, mert a tárgyalási folyamat több mint öt éven át tart, és úgy gondolom, hogy a tárgyalási folyamatnak nem szabad megszakadnia, ezt még intenzívebbé kell tenni, mert a dél európai országoknak is vannak ambícióik és kívánságaik. Egyértelműen Albániáról és Szerbia Montenegróról beszélek, és az nyáron folytatott beszélgetéseim a miniszterelnökökkel azt mutatják, hogy Szerbiában és Montenegróban a helyzet most már olyan, hogy ők is szeretnék, hogyha itt lennének az Európai Parlamentben képviselőik. Persze, ehhez az kell, hogy az előfeltételeket teljesítsék, de én úgy gondolom, hogy a Balkánon béke kell, hogy legyen, és a békét is az Európai Unióban lehet azonosítani, tehát egyetemi perspektívát kell nekik nyújtanunk. Köszönöm, Jakovcsics kolléga. Huaristia Bounce kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. A baszk társadalom nagy részének két politikai prioritása van a béke és az önrendelkezés és a lakosság egy része ezt támogatja, hogyan az bizonyítja itt jelenlétünk is a parlamentben. Itt az ideje, hogy emberként és népként is megszerezzük jogainkat, beleértve azt a jogot, hogy a baszk nép maga döntsön demokratikusan, és a baszk politikai konfliktus megoldása egy európai kérdés is. A parlamentnek lehetősége nyílik arra, hogy ismételten arra ösztönözze a spanyol és a francia kormányt, hogy legyenek bátrak, kínáljanak fel megoldásokat, és ne tartsanak ki olyan politikai stratégiák mellett, amelyek alapja nem és a bosszú, ahogyan az bizonyítja a sokadik politikai eljárás is, amely Spanyolországban most sorra kerül 28 fiatal ellen, és ez is a spanyol politika eredménye. Azt kérem ettől a parlamenttől, hogy dolgozzon a béke és az önrendelkezés érdekében a baszk társadalom nagy többségével együtt. Ez a mi kötelezettségünk. Köszönöm szépen, Huaris Diabanc kolléga. Maragá kolléga következik. President, us parlo... Elnök úr, katalánul szólalok fel néhány másodperc erejéig. Egy katalán, egy európai polgár, azon két millió ember közül egy, aki egyértelműen kifejtette álláspontját Barcelona utcáin. Tisztelt kollega, hall, hallja, mit mond? Spanyolul folytatom, mondja a hozzászóló nem. Igen, ennek ellenére szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy itt 24 hivatalos nyelvet tudunk biztosítani, és egy másik nyelvet használ, akkor a tolmácsok nem képesek és nem is hajlandóak ezt lefordítani. Tehát, ha szeretné, hogy az európai kontinens egészén értsék önt, és ezért vagyunk itt, akkor arra kérném, hogy a hivatalos nyelvek egyikén szólaljon fel, és most folytathatja. Ezt akartam amúgy is. Katalónia egy régi európai nemzet, egy olyan politikai alany, amely tisztában van ezzel, és amely pontosan ezt akarja valóra váltani. Katalóniából egy egyértelmű hang szólal fel a demokrácia értelmében, a saját jövőnkről szeretnénk dönteni. Európának nem szabad figyelmen kívül hagynia ezt a törekvést, amelyet szabadon fejtett ki a nép, a társadalom a jövő építése érdekében. Ez Európa jövője is. Európa átalakul, változik. Skócia és Katalónia is pozitív példái ennek a mély változásnak, amely látható az, Európa, az új Európa között, amely most épül, amelyet most építenek a különböző nemzetek és népek. Mi több Európát szeretnénk, hogy jobb Katalónia legyünk, és jobb Európa szeretnénk lenni annak érdekében, hogy szociális, kulturális és gazdasági értelemben is jobban hozzájárulhassunk Európához. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm, Maraga kolléga. Ecker kolléga kapszul. Thank you, Mr. President Köszönöm. Elnök úr, augusztus 16-án 35 bevándorló konténer bezárta magát, és az én vászok körzetem környékére érkeztek, az egyikük meghalt sajnálatos módon. Tragikusak ezek a körülmények, menedékjogot próbálnak kérni azóta is. Úgy tűnik, hogy az Egyesült eh, eh, Királyság nem megfelelően lépett fel, hogyha itt jogot adunk, akkor nagyon sokan eh, fogja a korténerben érkezni az Egyesült Királyba. Azt gondolom, nem fair, ha megengedjük mindenkinek a bevántorlást. A jövő év májusában a britek ezt meg fogják tudni ítélni és a jogképre szavazhatnak. Corwin Mikke következik. Europe was never united. Európa soha nem volt egységes, az európai államok mindig is küzdöttek egymás ellen. De azért mégiscsak fejlődünk. Európa az Európai Unió alatt azonban nem növekszik. Ennek az az oka, ennek az oka maga az Európai Unió, ezért nem fejlődünk. Az Európai Unió pontosan ellentétes Európával, az AKI kommunitár pontosan ellentétes az európai elvekkel, értékekkel. Az Európa jó, az Európai Unió rossz. Mi az oka ennek? Egyértelmű az oka ennek nem az ISIS az első kalifátus, hanem az első kalifátus Francia ország délén van, vissza kell állítani a rendet, az Európai Unió egy művi termék, akadályozza Európa fejlődését. Vielen Dank, Herr Kollege Corwin-Mikke. Es folgt nun Herr Kollege Hayes. Helyes kollega következik. Mikro. Mikro. Mikrofont kérünk. Thank you, Mr. President. I'd like to refer this... Köszönöm, elnök úr, ha megengedi. Egy eh, hosszú vitára szeretnék eh, utalni, amelynek részese jó néhány eh, építkezési vállalkozás Írországban ez a vita 2012-re nyúlik vissza. Több mint 250 millió euró veszett el, több száz munkahely szűnt meg, azért mert a közbeszerzési feltételek és szerződések rosszak voltak öt európai tagállam is a lengyel hatóságokhoz fordult ebben az ügyben. Először is a lengyel hatóságot arra kérném, hogy méltányos módon bánjon a kérelmezőkkel, és arra szólítom fel a hatóságokat, hogy független közvetít közvetítést kezdeményezzenek, és az Európai Bizottságot pedig arra kérném, hogy legalábbis vegye szemügyre ezt a kérdést. Itt európai strukturális alapokról beszélünk, az európai adófizetők pénzéről. Biztosítanunk kell, hogy ezeket megfelelően kezeljük. Vannak olyan kérdések, amelyeket tisztáznunk kell. Köszönöm, Herr Hayes. Es folgt nun Frau Kollegin Anderson. Anderson kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság vízzel kapcsolatos konzultációja jövő héten fog lezárulni. Új tagként én üdvözlöm mindenkinek a munkáját, aki részt vett ebben a vízkampányban. Úgy gondolom, hogy a magáncégek részvétele az innovációban nagyon fontos lehet, viszont a kereskedelmi célú kiaknázása a víznek nem megfelelő. Azt láthatjuk nálunk a mi választókerületünkben, hogy nagymetében nőznek a vízárak, monopólium van a vízszolgáltatók esetében, 100 millió eurót fizettek ki részvények, részesülések formájában. Az Európai Unióban egyre inkább ragaszkodnak a víz privatizációjához. Nem akarunk több kifogást a jogi alaphiánya miatt az Európai Uniónak azon kell lennie, hogy demokratikus módon hozzájusson mindenki a vízhez. Vielen Dank, Frau Köszönöm, Anderson kolléganő. Bilbao kolléganő kapszul. Gracias, president. Köszönöm, elnök úr. A területi problémák, amelyek olyan európai országokat, területeket érintenek, mint Katalónia, Baszkföld vagy Flandria, ezek hasonlóak ahhoz, ami Skóciával történik. A megoldás sem szabad senkire kényszeríteni, nem szabad a polgárokat megakadályozni abban, hogy vitázzanak és döntsenek. Politika és demokrácia, párbeszéd és a polgárok általi döntés. Ezért hangsúlyozom a Strasburgi egyezményt, amely az európai polgárokat egyenlő jogokkal ruházza fel. De ezt az egyszerű párbeszédet, ezt az egyszerű forgatókönyvet kell követnünk. Ezek a területi kérdések is bizonyítják, hogy a hagyományos államok hanyatlásnak indultak egy föderális Európát kell felépítenünk, amelyben, amelyet olyan párt, mint az enyém, hét évtizede dolgozik. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm, Bilbao kolléganő. Köszi, kolléga kap szót. August the 31st last marked the 20th anniversary of the IRA. Írország számára béke folyamatban nagyon fontos lépcső érkezett el, és a pénteki megállapodás alapját képezne a békés folyamatnak. A párbeszéd volt az, amely a teljes folyamatot segítette. Az ilyen párbeszédbe való bekapcsolódás az ír kormány számára fontos volt, a brit kormány ettől eltávolodott. Tudni kell az, hogy a hasztárgyások felfüggesztése a politikai intézményeket veszélyeztette. Arra kérem a kollégákat, hogy a politikai uniót erősítse, és az ír és a brit kormányok kapcsolódjanak bele újból a párbeszédekbe azért, hogy a pénteki megállapodás szempontjai továbbra is figyelemmel lehessen tartani, és az ír béke folyamat példaként szolgálhasson más konfliktusos folyamatok számára. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen Káfé kollégának. Szeretnék arra rámutatni, hogy néha egy kis lámpa felgyullad, hogyha az egy perc lejár, és ilyenkor mindig megszakítom a felszólalókat, és örülnék annak is, hogyha normális ütemben beszélnék, hogy mindenki megértse önöket. Lambert kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy milyen szörnyűséges áradások vannak Pakisztánban, illetve Kasmír megosztott államában. Több század meghaltak, többeknek el kellett hagyniuk házukat, elvesztették megélhetéseket. Az áradások folytatódnak, ez a legsúlyosabb áradás Kasmírban évtizedek óta. Tudjuk, hogy Kasmír egy ütköző terület, és láthattunk incidenseket, de úgy gondolom, hogy üdvözölnünk kell azt, hogy India segítséget nyújt a Pakisztán is, és együttműködnek. Arra kérem az Európai Uniót, hogy támogassa a két kormány közötti együttműködést. Jobb vízkezelés esetében illetve a katasztrofáról a felkészülés esetében. Ez egy igazi lehetőség arra, hogy a két kormány közeledjen egymáshoz, és ennek hasznát élvezhessék az ott élők is az állandó konfliktus helyett. Köszönöm szépen. Ferrara képviselő következik. Grazie Presidente. Köszönöm, elnök úr. Olaszországban gazdasági válság van, és bevándorlás is jellemző, és ez sújthatja a az emberek jogait. Vannak emberek, akik a saját jogaik érvényesítéséért akarnak kiállni, ugyanakkor olyanok is vannak, akik átkelnek a földközi tengeren egy kis csónakban, egy jobb jövőt keresve. Tegnap is olvashattuk azt, hogy 250 ember vesztette életét, egy újabb tragédia következett be a partok mentén. A tagáramok több millió eurót szentelnek egy olyan rendszer fenntartásában, ami egyáltalán nem átlátható. Mit tehetünk? Egyértelműbben a forrásországokkal kell együttműködni, és a tranzitországokkal megfelelően kell kezelni az európai forrásokat, hogy a csalást elkerelhessük, és az indokolatlan kifizetett támogatásokat visz, nem szabad jóvá hagynunk. Azt kell elérnünk, hogy a bevándorlók úgy érhes, érkezhessenek ide, hogy ne kelljen az életüket megkockáztatniuk a földközi tengeren. Kollégi Papadakis. Papadakis kolléga kapszol. Köszönöm, NATO eh, csúcsdöntése walesben a népek ellen van, hiszen az imperialista küzdelmet erősítik ezzel, létezik egy eh, általános veszély, és ezt a népeknek kell megfizetniük a katonai műveletek, az, és alátámasztanak. Ukrajnában egy olyan konfliktus van Oroszországgal, amely azt tükrözi, hogy a mai konferencia Párizsban az Euró-NATO koordináció ahhoz vezetett, hogy itt tulajdonképpen a határok újra meghúzása történik. Tehát itt az Európai Unió katonai döntéséről van szó. A görög kormánynak nagy felelőssége van, hiszen részt vett ezekben a tervekben a kommunista párt Görögországban azt szeretné, hogy ha abba hagynánk ezeket a műveleteket, és felszólítjuk a nato és az Európai Uniót, hogy ezt tegye meg elnök. Köszönöm szépen. Papadakis kolléga. Szeretnék ó- utalni arra, hogy túl nagyon sok új kolléga van itt az egyperces felszólásoknál. Én értem azt, hogy mindenki mindent el szeretne mondani, de egyperces felszólások ennek a résznek a neve. Kérek mindenkit arra, legyen rövid. Sokkal többet tudunk kifelé közvetíteni, ha nem próbálják meg beszédeiket gyorsan felolvasni, ez nagyon megnehezíti a tolmácsok munkáját, lehetetlenné teszi, sokkal kevesebb üzenet megy át kívülre, tehát egy perc után legkésőbb egy perc, öt másodperc után meg fogom őket, önöket szakítani, hiszen a rövidben, rövidségben van az erő, hogy németül fogalmazzak. Tőkés kolléga kap most szót.

Matias Marias kollega következik. Elnök úr, a Görögország adósságainak nagy része az Európai Központi Banknál van. A válság során felvásárolta a görög adósságot nagy mértékben, és így 35 milliárd euró visszafizetésére kell sor kerüljön. Ez azt jelenti, hogy 22 milliárd eurót bocsátottak rendelkezésre. Spekuláció folyik itt, és mindez a szegény görög nép kárára történik. Idén Görögországot, Görögországnak csak 4 milliárdot kell visszafizetni a központi banknak, és a helyzet az, hogy nem szabad a polgárok kárára spekulálni. Továbbá most egy adósság törlésre kerül sor. Az, amit már elköltöttek, ezzel kellene egy alacsony kamattal visszafizetni az adósságot. Arias, es folgt nun. Köszönöm szépen, most pedig Halkén asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! 2002. júniusában az Európai Unió tanácsa az állam adósság, illetve a bankok közötti kapcsolatot megszüntette. Ez kiadott az ír pénzügyi szektorra is. Az ESM-et használták fel. Ezt követően sokan nem értettek ezzel egyet, de egy hónappal később Merkel kancellár is azt mondta, hogy Írország egy külön eset. Jean-Claude Juncker az évrején azt mondta, hogy valamilyen fajta retroaktivitásra szükség van az ESM-ben, különben ez el fogja veszteni az értelmét. Mégis mi most is nincsen ezzel kapcsolatban előrelépés, és ha nem tudják, akkor elmondom, hogy az Eurostat rámutatott arra, hogy Írország, ahol az EU népességének 1%-a él, 3%-át viseli a banki válságnak. Van most már bankunió, tehát az Európai Uniónak tartania kell magát az ígéretéhez. Az ESM-et retrospektív módon újra kell tőkésítenie az ír bankokat. Vielen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm szépen Harkin kollégának. Most pedig... Mach Elnézést nem, javítja magát az elnök. Boylan kollega következik. Uh, EU and Irish citizen 17 year old Ibrahim had egy EU-ír állampolgárt 2003-ban letartóztattak a Morsit támogató, illetve ellenző összcsapások között nem semmilyen vádat nem hoztak fel ellene, semmilyen bizony nyitékot nem mutattak fel ellene, de mégis bántalmazták. Mind az Amnesty International, mint pedig más emberi szervezetek azt mondták, hogy megvizsgálták Ibrahim esetét, és nem láttak okot arra, hogy bebörtönözzék. Augusztus 12-én kellett volna meghallgatni Ibrahim ügyét egy tömeges perben, amiatt, hogy több száz vádlott volt. A bíró kivonult, és emiatt egy tinédzser maradt továbbra is vádlott oktatás nélkül. Azt kérem, hogy az új főképviselő is biztosítsa azt, hogy EU szinten meg tegyenek ezen ügy megoldás érdekében. Vielen Dank, Frau Köszönöm, Bojlán kolléganő, most már kolléga. Dámy a pánové, na tomto zasedání budeme debat... Köszönöm, elnök úr. Az EU költségvetéséről lesz szó, 2012-es költségvetés, ez 150 milliárd euró volt, legyünk tisztában arra azzal, hogy ezt a polgárok zsebéből vették ki. Ez nem az égből potyant le. Néhányan azt gondolják, hogy a Brüsszelen keresztül szétosztott pénz jobban hozzájárul egy jobb élethez. Én azt gondolom, hogy ez hiba. Ennek pont az ellenkezőjéről vagyok meggyőződve. A pénz újrafelosztása károsítja a gazdaságot, növeli a korrupciót és az adósságokat. A támogatások olyan pénzeket jelentenek, amelyet a vállalkozásoknak valaki más kárára fizetnek ki. Tehát az a vállalkozás, aki támogatást kap, nyer. Minél több pénzt adnak ki, annál nagyobb lesz a kor- korrupció. Harmadik megjegyzésem, a szegényebb országok egyre több hitelt kapnak azért, hogy társfinanszírozhassák az európai támogatásokat. Véleményem szerint a pénz újrafelosztása károsítja a gazdaságot. Ennélkül is meglennénk. Ez. Köszönöm szépen. Most Klún képviselő következik. Michael, yeah, thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr a kis helyi regionális repülőterek a gazdasági fejlődésben nagy szerepet töltenek be ezen térségekben, és jó lenne, hogyha a bizottság ezekre is odafigyelne, hogy beruházásokat kaphatjanak, hogy továbbra is motorként szolgáljanak a regionális fejlődésben hatékony és eredményes közlekedési rendszerek alakulhatnak ki, amelyek teljes mértékben kihasználják a belső piacot, és hozzásegíthetnek globális szinten a kereskedelemhez. A bővített unióban a közlekedési távolságok nagyobbak, ezért fontos, hogy a regionális repülőterek is hatékonyak legyenek és globálisan hozzáférhetőek kell, hogy legyenek. Tudjuk azt, hogyha a vállalkozások beruháznak egy adott térségbe, akkor a hozzáférhetőség, a megközelíthetőség nagyon fontos, tehát egy helyi repülőtér kulcsfontosságú lehet a turizmus szempontjából is fontos, hiszen az unió, bőve, unió bővült, és ez egyre több munkahelyet is jelent, és szeretném, hogy az Európai Bizottság biztosítsa, hogy a következő ciklusban több befektetést kapjanak ez a repterek. Köszönöm szépen, Klún képviselő. Jó továszony a szó. Köszönöm szépen elnök úr, 300 milliárd euró veszteség van az esőzések miatt, a súlyos esőzések miatt Bulgáriában sokan elvesztették lakhelyüket, a mezőgazdaságot is helyre kell állítani. Sajnálatos módon a természet nem csak Kelet-Európában végzett rombolást. Ez év elején megváltoztattuk az Európai Parlamentben a vonatkozó jogszabályt azért, hogy jobban fel lehessen használni a pénzügyi segítséget. Ez év végére, e hónap végére az Európai Bizottságnak iránymutatást kell adnia ahhoz, hogyan lehetne az alapok felhasználását hatékonyabbá tenni. Azt kérem a bizottságtól, hogy hozzanak létre egy jó dokumentumot ahhoz, hogy a, az alapok felvételét könnyebbé tegyék, és plusz alapokra is szükség van. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm. Jotova. Kolléganő, Buta, Buda kollégát nem látom, éppen ezért Zinkovics kolléga kap szót. Spodine potpredsjedniče, poštovani povjereniče, želim... Elnök úr, alelnök úr, biztos úr, meg szeretném említeni a horvátok jogait Szerbiában. Azok a horvátok, akik kisebbség, Szerbiában 75 ezerre tető a számok. Nikolics úr nyilatkozata értelmében ciril betűkkel fogják írni a horvát könyveket is. Ez diszkrimináció a horvátok ellen Szerbiában, ez nem jó politika, és azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak folytatnia kell a 23-as, 24-es fejezetek tárgyalását, a csatlakozási fejezetek tárgyalását Szerbiával, és fontos, hogy ezeket előfeltételét tegye Szeretnénk az alapokat biztosítani a horvát kultúra érdekében Szerbiában. Köszönöm, Plánkovics kolléga, Kaputó kolléga kapszót. Grazie, Presidente. La crisi dei rifiuti... Köszönöm. Az olaszországi hulladékválság, főleg Dél-Olaszországban állandóan visszatérő probléma a hulladékégetők nem működnek, a feldolgozó üzemek, még akkor is, hogyha az emberek komoly erőfeszítést tesznek, ugye gyakorolják a hulladék szétválasztást. Ez egy komoly probléma, hogy a hulladék feldolgozásával megküzdjünk. A jogszabályt Olaszország megsértette, főleg ami a szemétlerakók kérdését illeti több mint 200 illegális szemétlerakodó lerakodó hely van, és olyan szemétlerakók lerakók is, ahol a hulladékkezelés nem megfelelő. Fontos, hogy a hozzáállás megváltozzon, de eddig erre nem került sor. A hulladék feldolgozást meg kell változtatni, illetve a csomagolást is. Egy cirkuláris rendszerre volna szükség, és több ellenőrzésre hogy feltárjuk a problémákat például az, a gyártóknál is. Remélhetőleg a tragédia így visszajára fordul. Köszönöm szépen. Bogovics kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szlovénia gyakran ellenezte az átláthatóság eh, hiányát. Eh, Horvátország és Szlovénia határán. Itt nagyon fontos kikötők vannak, úgy mint Trieste, és nagyon fontos ez a térség a turizmus szempontjából és itt gázterelók kialakítása elfogadhatatlan véleményünk szerint. A szlovén kormány, a szlovén környezetvédelmi szervezetek nem vettek részt ennek kidolgozásában, ezért Szlovénia azt várja Olaszországtól és Olaszországtól, hogy az európai normák es- szerint járjanak el a gáztározókat illetően. Köszönöm szépen, Bogovics úr. Végezetül pedig Préda úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért szerettem volna szólni, hogy beszéljek arról, amit Viktor Ponta miniszterelnök mondott, arról, hogy hogy mindez, amit Basescu tett tíz év alatt Romániában, az ugyanaz, amit a nácik tettek Németországban. Nos, az EU demokráciáját hasonlította össze az elnyomó rezsimekkel. Úgy vélem, hogy itt a náci rezsim büntetteit egyszerűsíti le, illetve a holokauszt degradálja. Viktor Ponta miniszterelnök jobban tette volna, hogyha visszavonná ezen szavait, hiszen hamarosan akár elnök is lehet belőle. Úgy gondolom, hogy a demokratikus hozzászólás szabályt el kellene neki magyarázni. Köszönöm, Préda kolléga. Ezzel az egyperces hozzászólások végéhez érétünk, értünk. Következő ülésre holnap ter- kerül sok 9-től 14 óráig, majd 15-től 23 óráig a napi rendet az Európai Parlament weboldalán követhetik, ezzel lezárom a mai ülést.